jelentés egy olyan dolognak ad lökést, amely majd a jövőben is foglalkoztat bennünket, remélem a téma nem ér véget a